Most következik a szavazatmagyarázat. Az ukrajnai helyzet az első témánk, az ukrajnai helyzet és az EU-Oroszország kapcsolatok jelenlegi helyzete. Giuffrida kolléga fogja kezdeni a szavazatok magyarázatát. Egy perc. Te van mindenkinek, tessék asszonyom, parancsoljon. Köszönöm szépen. Dichiaro Én emellett szavaztam, mert mindent meg kell tennünk azért, hogy Ukrajna és Oroszország között helyreálljon a párbeszéd, párbeszéd a diplomáciai megoldást és a politikai megoldást semmi sem helyettesíti, mindannyian reméljük, hogy ez mi hamarabb bekövetkezik. A lehető leghamarabb békés rendezést kell, talán eh, helyzetet békésen kell rendezni, de hogyha Oroszország megfelelően viselkedik, akkor természetesen a szankciókat felül kell vizsgálni. Cufrida asszony, szóval- vagy Zsufrida asszony szóval- a szakadja félbe az elnök a hozzászólót, kérem egy kicsit lassabban. Meghallgattam Colos úr állásfoglalását, de úgy gondolom, hogy egyértelmű szabályokat kell meghozni, hogy minden tagállam részesülhessen a különböző támogatásokban, attól függően, hogy milyen kapcsolatot ápolt Oroszországgal. Ehhez azt gondolom, hogy komolyabb összegeket kell elkülöníteni. Oroszor, Olaszország esetében például 200 millió euró a hiány, a kár. Gárdini asszony következik. Tessék! Eh, Miért is nem tudtuk támogatni ezt az állásfoglalást, tartózkodtunk. Egyrészt osztjuk az aggodalmakat, az ukránok helyzete természetesen drámai, másrésztről pedig Úgy gondolom, hogy az európai iparnak és az olasz iparnak mindenféleképpen valamiféle támogatást kell adni. Különösen az energia ágazatra vonatkozó rész volt kérdéses. Ugye Oroszországgal számos e, kérdésben vannak már megegyezések, ott van például a South Stream, a déli áramlás mi hamarabb. Politikai útra kell terelni tehát a helyzet rendezését. Köszönöm, Gardini asszony. Zdanok asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ellene szavaztam az állásfoglalásnak. Biztos, hogy a kollégák ugyanilyen állásfoglalásokat fognak a jövőben is az asztalra letenni eh, egyoldalú állásfoglalásokat. Az NGO, az Amnesty International jelentéseiben az ukrán kormányt azzal vádolják, hogy az emberi jogokat megsértik az antiterror eh, fellépések során keleten. Azonban az eredeti szöveg, amely a kettes bekezdésben, amikor erre a jelentésre utal, arról beszél, hogy általában az orosz rendes erők, illetve a szeparatisták követik elő, el, el, követik el ezeket az ele, emberi jogi jogsértéseket, és néha az ukrán hatóságok. Nos, az NGO-k beszámolójában szereplő ezek ilyen jellegű megjegyzéseket, tehát teljesen felhigították az állásfoglalásban. Peter Kainen asszony következik. Presidentti minä puolestaan Köszönöm szépen, elnök asszony. Én megszavaztam ezt az állásfoglalás tervezetet, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Unióban közös meg tudunk egyezni, akkor, amikor az biztonságról van szó. Folyamatosan szemmel kell tartani az emberi jogok, az alapjogok betartását, és el kell kerülni a konfliktusokat. Persze nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a gazdasági politikát is erősíteni kell ebben a régióban. Tehát rendkívül fontos, hogy stabilizálódjon a helyzet, és stabilizálni kell a kapcsolatainkat Oroszországgal is. Ami ezt a válságot illeti, a gazdasági válság prioritást élvezett Európában, és most látnunk kell, hogy koherens politikát kell folytatnunk biztonságpolitika területén is. A szankciókat megerősítették, ez jó, amennyiben működik. Köszönöm szépen. Akkor következik az ebola járványra adott válasz. Szabolszka asszony. Köszönöm szépen. Európai Parlament Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, hogy az Európai Parlament egy világosan megfogalmazott állásfoglalást fogadott el a járványjal kapcsolatban. Az ebola járvány kitörése és a helyzet megoldása nagy nehézségeket okoz. és nagyon sokat kell tennünk annak érdekében, hogy ellenőrzésünk alá vonjuk a járványt. Ez nem egy nyugat-afrikai helyi probléma, hanem egy globális probléma, ezért globális megoldást kell találni. Először is hatékony eszközöket, gyógyszereket kell kifejlesztenünk ellenszerként, másodszorban gondoskodnunk kell arról, hogy a betegek elkülönítése, megfelelő gyógykezelése biztosítva legyen. Harmad sorban azt is biztosítanunk kell, hogy a gyógykezelés nyújtó személyzetben megbízzanak a betegek. Európának mindenféle diplomatikus eszközt be kell vetnie, hogy a nyugat-afrikai helyzetet stabilizálja. Köszönöm, Pietikájnen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az egészségügyi kockázatokat illeti, ezeket nem szabad arra használni, hogy az emberek megijedjenek. De tudjuk azt, hogy a globális világban, amikor az emberek és az áruk szabadon mozognak, az egészségügyi kockázatok is globálisak. Éppen ezért az Európai Uniónak is erősítenie kell a gyors reagálási kapacitását ilyen globális egészségügyi kockázatok és akut járványkockázatok esetében. Ami az ebolánt illeti, úgy tűnik, hogy az eddig hozott intézkedések eh, elegendőek. A, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mennyire veszélyes ez a, eh, ez a betegség, az Európai Uniónak egy gyors reagálású eh, rendszert kell létrehoznia, hogy szembenézzen ezzel a veszéllyel. Köszönöm szépen, akkor pedig rátérünk az iraki-szíriai helyzetre, és az ISIS által indított támadásra az első hozzászóló, Arnautú asszony. Tessék egy perc. Merci, madame. Je... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy végre e, a kisebbségekkel is foglalkozunk, főleg a közel-keleti keresztényekkel. De sajnálom, hogy ez az érdeklődés ilyen későn merül fel, e, holott a 2003-as iraki amerikai bevonulás óta folyamatosan romlik a helyzet. Az iszlamista milíciák Irakban és Szíriában rendkívül e, erőszakosak hogyan tudjuk, hogy, hogyan tehetünk úgy, hogy tehetünk úgy, mintha küzdeni tudnánk ellenük. Az nem szabad tolerálni azt, hogy Törökország folyamatosan finanszírozza ezt a terrorszervezetet, és, és olajat vásárol tőlük. A folyamatos, folyamatosan a hagyományos magyarázatokat halljuk, még szerint az Európai Unión, Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenféle iszlamista milícia ellen fellépjen. De közben pedig együttműködnek egyesekkel, mások ellenében. Köszönöm szépen, Dolc asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony sokkal minket az, hogy milyen barbár módon gyilkolnak embereket a közel-keleten, és imáinkban gondolunk az áldozatokra és családaikra. Henning úr családjára és Henningre, Henning úrra is gondolunk, aki halálos fenyegetettségben él. A keresztény, a szíriai és iraki keresztény közösségeket is nagyon komoly fenyegetettség veszélyezteti. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a keresztény kisebbségeket védjük közel-keleten. De gondolnunk kell, Bánszáid úrra is, aki 79 és 2004 óta a választókerületemet képviselte itt. Ő nagy elkötelezettje volt a kötelezettje volt a keresztény ügynek, illetve az írügynek is. Észak-Írországban nem, nekünk Írországban nem lesz hasonló politikusunk, és úgy gondolom, hogy Európának sem. Gondoljuk tehát családjára. Köszönöm. Petir képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én támogattam ezt az állásfoglalást a szavazás során. Az elmúlt hónapok során láthattuk, hogy az emberi jogokat nem tartják tiszteletben a közel-keleten, és nagyon sok vér folyt. Irakban általán, ártatlan embereket végeznek ki, főleg keresztényeket brutális módon. több mint egy millió ember vált menekülté, és másfél millió embernek azonnal kell segítséget nyújtani. Az embereket erőszakkal kényszerítik arra, hogy térjenek át iszlám hitre, de ez az iszlám olyan iszlám, amit szégyen érzetet kéne, hogy kiváltson. Mindent meg kell tennünk azért, hogy véget vessünk a vérontásnak. A szabadság, a különböző szabadságjogok, a vélelem, véleményszabadság, illetve a vallási szabadság minden ember saját joga, és veszély fenyeget minden olyan rezsimet, aki ezt nem tartja a tiszteletben. Köszönöm szépen, Sógor úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! A Szíria és iraki helyzet nagyon fontos geopolitikai és biztonsági kihívás előállítja a régiót. Az egyik legborzasztóbb humanitárius válságot láttuk, vallás és etnikai kisebbségek ellen gyerekeket, nőket aránytalanul érint az iszlám állam barbár fellépése. A nemzetközi közösség gyors és koordinált fellépése elengedhetetlen. El, nagyon fontos az, hogy a közel-keleten mindenképpen elítéljék egyéb vallási közösségek is az IS fellépését. Az egyik legfontosabb együttműködés, nagyon fontos az együttműködés Irakon belül, és azt remélem, hogy az új Almadi miniszter által vezet, miniszterelnök által vezetett kormány jó úton van. Az inkluzív állampolgárság koncepcióját újra be kell vezetni, annak érdekében, hogy Irakban minden közösség képviseltetve legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, végül pedig eh, Záborska asszony. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony a szíriai és iraki helyzettel kapcsolatos állásfoglalás alig tesz említést a keresztényekről. Jól lehet, ők váltak az üldözés tulajdonképpeni célpontjává és áldozatává az iszlám állam által ellenőrzött területen. A közös javaslatba ugyanakkor két bekezdés erejéig mégiscsak felvehettük ezt a problémát én gratulálok a főtárgyalónak az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseihez. Itt az ide, hogy a parlament végre kifejezze a keresztény közösséggel vállalt szolidaritását, hiszen ők a saját szülőföldjükön vannak üldöztetésnek kitéve. Az iraki keresztények ma a vallási meggyőződésük miatt válnak üldözés áldozatává. Nagyon örülök, hogy az ő szenvedéseikről is említést teszünk. Ez az utalás lehet az első út, ugyanis számukra a hazafelé vezető úton. Köszönöm. A libei helyzet témája következik. Schaffhauser úr az egyetlen jelentkezünk. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony a frakcióm, és én is megszavaztam ezt az állásfoglalást, hiszen a libiai katasztrofális helyzetről számol be megfelelően, és alá húzza azokat a problémákat, amiket ugyan ismerünk, de ami a fegyver, kereskedelmet illeti, a terrorista csoportokat, a hatalmas bevándorlást Olaszországba, Libia felől. Mindemellett alá kell húzni azt is, hogy Franciaország milyen szerepet játszott vagy nem játszott, illetve az a NATO is, amely nek a szer, ezen országnak, illetve nato a szerepe beindította részben a katasztrófákat Líbió, Líbiában. Ezen diplomácia, veszélyes diplomáciának, nyugat-európai diplomáciának az áldozatai ról meg kell emlékeznünk, és ez, ha ez így folytatódik, nem lesz fenntartható megoldás. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig rátérünk az Izrael-Palesztina állásfoglalásra. Az első hozzászóló Káti úr. I voted... Én az közös állásfoglalás tervezet ellen szavaztam, mert úgy gondolom, hogy Izraelnek ez az, az üzenetet adja át, hogy folytathatja a palesztinok elleni kampányát büntetlenül. Úgy gondolom, hogy csalódottak lesznek az emberek, hogyha megtudják, hogy ez a ház és ír képviselők is megszavazták ezt. Jelenleg jelenleg börtönben vannak legálisan megválasztott palesztin vezetők is, jó lett volna, hogyha legalább egy nemzetközi büntetőbíróságot létrehoztak volna, hogy kivizsgálják a különböző háborús bűnöket, illetve az EU Izrael, az EU Izrael társulási szerződés kérdését is megkérdezték volna az emberek, hát legalább föl kéne vetni az emberi jogok kérdését. Az Európai Unió nagyon sok projektet finanszíroz Izrael, a Palesztinában, Izrael pedig ezeket szétrombolt a Gázában az Európai Unió annak a szimbóluma, hogy hogyan lehet nem megfontoltan fellépni. Sajnálatos módon a nemzetközi, a nemzetközi közösség egyáltalán nem lép fel az izraeli, Izrael által Palesztina, Palesztinát nyomorító háború ellen. Köszönöm, Dodds asszony. Uh, Köszönöm, elnök asszony. I feel that... Úgy érzem, hogy több szempontú kell, hogy legyen, vagy több rétegű, több rétű kéne, hogy legyen a parlament reakciója erre a problémára, az Izrael-Palesztin helyzetre. Izraelnek szuverén joga, hogy védje határait, védje a terrorakciók, a terrortámadások ellen a lakosait. De gondoljunk arra is, hogy a gázai lakosok nap mint nap szenvednek, és mindenképpen segíteni kell rajtuk. A Protection Edge művelet hatása milyen, milyen az Európában élő zsidókra nézve? Júliusban, ahogy a harcok fokozódtak, több mint 200 rasszista, antiszemita megnyilvánulás volt az EU-ban. Nekünk, az Európai Parlamentben kötelességünk, hogy elmondjuk azt, hogy mennyire fontos a vallási tolerancia. Elnök, köszönöm. Urtasun képviselő következik. Az Európai Parlamentnek el kell ítélnie azt, ami most Gázában történik az egy állami bűntényről van szó. Gázában, ebben a, ebben a nyílt börtönben ellehetetlenítik az emberek életét. Nem lehetünk, nem állhatunk tétlenül ezen események mellett. Mi úgy gondoltuk, hogy nem tudjuk, nem lehet támogatni ezt az állásfoglalást. Azt kérjük, hogy a blokádnak tart, te- vessenek véget, illetve a Izrael által elfoglalt területeket szabadítsák fel. A humanitárius segélyt kell küldeni Gázába. A palesztin a palesztin törvényhozó tanács tagjait ki kell szabadítani, akik be vannak börtönözve, és nagyon fontos, hogy a háborús bűnöket kivizsgálják az EU-nak, a, élnie kell azzal a jogával, hogy felfüggesse a társulási egyezé, egyezményt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! meghalt a béke folyamat, hiszen olyan erőszakosan lép fel Izrael, minden diplomáciai eszközzel fel kell lépnünk, hogy véget vessünk a gázaiak szenvedésének. And that concludes. Ezzel lezártuk a szavazatok magyarázatát a mai napra. Van még egy bejelenteni valóm. A tanástól megkaptam az első olvasatú állásfoglalását. illetve a bizottságét is indoklással. Ezeknek a címe benne foglalítatik majd a jegyzőkönyvben. A parlamentnek van egy három hónapos határideje, hogy ezzel kapcsolatban mondja véleményét, ezt holnaptól számoljuk. A mai ülés jegyzőkönyvét a következő ülésszak elején fogjuk jóvá.